Okay, let's start. Good to see you back in the hemicycle. If I tell you solidarity... Üdvözlök újra mindenkit itt a plenáris ülésteremben. A szolidaritás, a közösségépítés, a változás, biztos vagyok abban, hogy ezek a szavak mindenki számára jelentenek valamit. Üdvözlök megint mindenkit itt tehát az Európai Parlament plenáris üléstermében. Az Európai Szolidaritási testületről fogunk beszélni. Ez egy új kezdeményezés, és külön köszönöm Navracsics biztos úrnak, hogy itt van ma velünk délután is. Köszönöm, hogy itt van a rendezvényünkön, és részt vesz a vitán, és mindjárt el is mondja nekünk azt, hogy mi, miért lehetünk büszkék a szolidaritási testületre. Az elkövetkezendő percekben többet tudhatunk meg erről az új kezdeményezésről, és mire elhagyjuk ezt a termet, biztos vagyok benne, hogy mindenki többet tud majd meg erről az új kezdeményezésről. Remélem, hogy egyébként majd mesélnek otthon is, a saját közösségeikben erről a kezdeményezésről. És hát mi tehetnénk, mik lennénk a szociális hálózatok nélkül, illetve a közösségi hálók nélkül. Két nagyon befolyásos bloggert hívtunk meg ma ide, hogy elmondják nekünk, hogy mit tehetnénk azért, hogy jobban tudjuk népszerűsíteni ezt a nagyon inspiráló kezdeményezést. Emellett különböző szervezetek, önkéntesek is elmondják majd nekünk, hogy hogyan is működik ez a kezdeményezés. A youthweek.eu weboldalon követhetik ezt az eseményt egyébként, mindenkit üdvözlök, aki online követ minket. Egyébként van egy Twitter fiókunk is, ott is követhetnek minket, és ez egy interaktív vita, úgyhogy mindenkit kérnék a közönségben, hogy a Twitterükön keresztül is küldjenek nekünk kommenteket, megjegyzéseket, a Youth Week hashtag és az EU Solidarity Core hashtageket használhatják, akik élnének a lehetőséggel. Akik pedig online követnek minket, azokat arra kérem, hogy küldjék meg a megjegyzéseiket, a kérdéseiket, kommentjeiket. Én pedig a saját telefonomon követem ezeket a megjegyzéseket, és felteszem majd a kérdést a panelistáknak és a biztos úrnak. A biztos úr egyébként az oktatással, ifjúsággal, sporttal foglalkozik. Ön indította útjára ezt a szolidaritási kezdeményezést, Láttuk, hogy az elmúlt két és fél éven keresztül hogyan növekedett a kezdeményezés, azóta létezik. Először is kérem mondja el nekünk, hogy miért indították el ezt a kezdeményezést. Üdvözlök mindenkit, nagyon örülök, hogy itt lehetek, és beszélhetek erről az Európai Szolidaritási Testületről. Ez volt a portfólium egyik legsikeresebb kezdeményezése ez idáig. Közös kezdeményezés volt ez, melynek célja az, hogy kézzelfogható módon valósítsuk meg az európai szolidaritást, és mutassuk meg azt, hogy igenis létezik az európai szolidaritás, az európai identitás, önazonosság, tudat. Ezért döntöttünk úgy, hogy elindítjuk ezt az új kezdeményezést a fiatalok számára. Hiszen elvileg a fiatalok a legelkötelezettebb hívei az európai projektnek, és reménykedtünk abban, hogy ez a projekt nem csak a fiatalokat, a fiatalok lelkesedését, erőfeszítéseit tudja összefogni az európai integráció javára, hanem hogy ezzel a fiatalok akár jó példával is járhatnak elő az idősebb generációk előtt, megmutathatják azt, hogy hogyan lehet megfiatalodni, megújulni, és talán ismét vonzóvá tudják tenni az európai projektet az idősebbek számára is. Ezért az Európai Szolidaritási Testület célja elsődlegesen az, hogy a különböző közösségeken segítsen mindenütt Európában, sürgősségi helyzetben, vészhelyzetben, vagy akár a szociális gondoskodás terén, intézményeken belül, a társadalmi élet bármely szegletében tulajdonképpen, és nagyon nagy büszkeséggel mondhatom el azt, hogy sikeres volt a kezdeményezés. Több mint százezer jelentkezőnk volt eddig, illetve hogy pontos legyek 124 ezer jelentkezőnk volt, és egyre több kiküldetést valósítunk meg a testület részéről. Úgyhogy elindult a projekt, és reméljük, hogy a jövőben még nagyobb, még sikeresebb lesz. És hát reméljük azt is, hogy az, azokat is inspirálja, akik online követnek minket, és azokat is, akik itt jelen vannak az ülésteremben, hogy részt vegyenek ebben hogy feltegyek én is egy kérdést, valójában nehéz belépni az európai szolidaritási testületbe, különleges készségekre, különleges tudásra szükség van-e? Egyáltalán nem bonyolult a dolog, az európai szolidaritási testület gyakorlatilag arról szól, hogy egy szükségletnek megfeleltetünk egy megfeleltetjük a kínálatot. Hogyha valaki önkénteskedni szeretné, ne vannak bizonyos készségei, és a motivációját is ismerteti, akkor ezzel a saját országában működő NGO-khoz vagy szervezetekhez fordulhat. Emellett létrehozhatnak a fiatalok közösen egy projektet is, és élhetnek az Európai Szolidaritási Testület finanszírozási lehetőségeivel. Hallottunk már néhány számot, ezek lenyűgözőek, Majdnem 125 ezer fiatal csatlakozott már az Európai Szolidaritási Testülethez, és közel 15 ezeren vagy lezárták tevékenységüket, vagy pedig jelen pillanatban aktívak a testületen belül. Milyen érzés azt látni, hogy egyre nő ez a kezdeményezés? Nagyon örülök ennek nyilvánvalóan. Az adatokat látva egyértelmű, hogy vannak nagyon aktív, elkötelezett országok, ahol a fiatalok nagyon aktívak, és támogatják az Európai Szolidaritási Testületet, és az Európai Szolidaritás eszméjével is egyetértenek. Spanyolország, Olaszország, Románia például a legaktívabbak közé tartoznak, de szeretném külön kiemelni Törökországot is, ahol a fiatalok nagyon aktívak, és nagyon sokan jelentkeznek Törökországból a szolidaritási testületbe. Ezért tartom nagyon fontosnak ezt a kezdeményezést, és ezért örülök ennek az egésznek annyira, mert az EU határain túl is elérhetjük a fiatalokat. Nem csak a tagállamokat vonhatjuk be a testület működésébe, hanem az EU-s határokon kívül élő fiatalokat is, és jelentőséggel bíró tevékenységre adunk lehetőséget az EU-n belül élők fiataloknak és azon kívül élőknek is. Megtapasztalhatják, hogy ehhez a közösséghez tartoznak, és talán ez az Európai Szolidaritási Testület legfőbb missziója, legfőbb küldetése, hogy egy vonzó közösséget építsünk fel az Európai Unió szintjén. A fiatalok nagy érdeklődést mutattak a program iránt. Mit mond ez a fiatal nemzedékről Európában? Hát azt, hogy aktívak hogy elkötelezettek nem csak elviekben, hanem hogy tényleg tevékenyen is részt akarnak venni európai szinten a közösségépítésben. Az Európai Szolidaritási Testület például Norcsában is tevékeny volt, ez volt az egyik első projekt, itt is megmutatkozott, hogy a fiatalok új készségekre is szert szeretnének tenni, illetve kamatoztatni a már meglévőket, de szeretnének segítséget is nyújtani, hozzájárulni a, az európai emberek közös jólétéhez. Még egy kérdést szeretnék feltenni a szolidaritási testület jövőjéről. Egy ambiciózus javaslatot hallhattunk, illetve egy ambiciózus javaslatot terjesztett elő a több éves pénzügyi keretre illetően lehet-e az Európai Szolidaritási Testület olyan jelentőségű, mint az Erasmus? Remélem, hogy igen. Ez idáig legalábbis a siker történet ezt mutatja. Nagyon hasonlóan alakult a testület története az Erasmus korai történetéhez. 1.25 milliárd euróra növeljük majd a szolidaritási testület költségvetését a következő éves pénzügyi keretben. Ez 350 ezer új kiküldetést jelent az új megnövelt költségvetésen belül. Szerintem nagyon jó tehát perspektíva, hogyha a fiatalok aktívak maradnak, és továbbra is fenntartják a lendületet, akkor ugyanolyan sikeres lehet ez a projekt is, mint az Erasmus. Köszönjük szépen ezt a bevezetőt, és most kezdődjék a vita néhány kedvezményezettel. Először azonban emlékeztetnék mindenkit arra, hogy a tolmácsolás 22 EU nyelven érhető el, néhány beszélő majd az anyanyelvén fog beszélni, aki például nem beszél olaszul, annak majd használnia kell a fülhallgatót, ami megtalálható mindenki előtt az asztalon. Még egyszer köszönöm egyébként a tolmácsoknak a munkát a mai nap során. Most térjünk rá az első olyan példára, ami azt mutatja, hogy az Európai Szolidaritási Testület milyen hatékony tud lenni. Norcsa városát említette a biztos, mindannyian tudjuk, hogy 2016. októberében ott egy nagyon súlyos földrengésre került sor, itt közép, ebben a közép-olaszországi városban. Nagyon nagy pusztítást okozott, a város nagy részét újjá kellett építeni, és rengeteg embernek volt szüksége segítségre. Az Európai Szolidaritási Testület egy csapata elment Norcsába, hogy ott segítsen az újjáépítésben és a segítségnyújtásban.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 még több önkéntes követte az ő példájukat is, Anna Maria Észtországból, Rodrigo Portugáliából, és ma nagy örömmel mutatom be önöknek Norcsa, a Norcsa projektet. Nikola Alemano is itt van velünk, Norcsa polgármestere, a fő kedvezményezetje gyakorlatilag a projektnek. Köszönöm, hogy eljött ma Brüsszelbe. Joe Short is itt van, az Associazione Corrától ez a Norcsai projektek irányító ö, szervezett, és itt van velünk még egy további vendég, aki jelen pillanatban is Norcsában él, és elmondja majd, hogy ott mi történik. És remélhetőleg Bazsa Grabowska-tól is megtudhatunk sok mindent, aki a Lengyelországi Gdańskból ér- érkezett hozzánk, blogger, és hát tudjuk, hogy Lengyelországban a szolidaritás szó rengeteget jelent. Hát, ha tud nekünk mondani néhány tippet arra, hogy hogyan lehet jobban eladni a világban az Európai Szolidaritási Testületet, mint ötletet. Joe Shorttal kezdjük, aki a szervezettől érkezett hozzánk. Gyakorlatilag egy háromszögről van szó, van egy fogadó szervezet, van egy önkéntesünk itt, és itt van a kedvezményezettektől is valaki. Hogyan vette fel a kapcsolatot az Európai Szolidaritási Testülettel, hogyan kezdődött az együttműködés a szervezet és a Szolidaritási Testület között. A mi szervezetünk nem Norcsában található közvetlenül, hanem a közelben, és az Erasmus Plus keretében több fiatalnak is otthont biztosítottunk, augusztusban is sor került egy földrengésre, majd októberben egy újabbra, és ebben az időszakban voltak velünk fiatalok az Erasmus Plus keretében, magunk is megéltük a földrengést, és utána másnap a résztvevőkkel együtt néztük a híreket, és már akkor úgy éreztük, hogy valamit tennünk kellene. Azonban nem tudtunk tenni semmit, mert nem, volt, nem álltunk még kapcsolatban a polgármesterrel sem, Viszont szerencsénk volt, mert az olasz nemzeti ügynökséghez meghívtak minket, és más egyéb szervezetekhez is, amelyek a földrengés sújtotta régióban működnek. Ott találkoztunk Nikolával, rögtön kapcsolatot létesítettünk, és április végig benyújtottuk a projektünket, és augusztusban már ott volt a helyszínen az első 16 önkéntes. Az umbriai régióban Norcsában. Norcsa egy nagyon különleges szerepet tölt be. Nagyon nehéz ezt szavakkal leírni, de képzeljék el, hogy elmennek valahová, ahol mindenki a városfalakon belül élt. És aztán jön egy földrengés, és másnap már nem szabad, az ember nem tud részt venni a mindennapi élet történéseiben azokon a helyszíneken, ahol eddig élt. Nagyon jó egyébként, hogy emlékeztet minket a kontextusra és arra, hogy mi történt ott akkor. Még ma is nagyon nehéz ott a helyzet. Akkoriban, 2016-ban láthattuk, mekkora pusztítást végzett a földrengés. A polgármestertől kérdezem, amikor hallotta, hogy voltak önkéntesek más EU-s tagállamokból, akik hajlandóak jön, jönni és segíteni, mi volt az első reakciója? When um, uh, I dream, I, I speak in English, but now uh, eh, Atleta. and okay, uh, but and we love Italian. I, I it's not Italian. a problem. Okay. Eh, quando i ragazzi amikor a fiatalok megérkeztek Norcsába, nagyon nehéz helyzetben voltunk. La città era distrutta e non avevamo teljesen tönkrement a város, nem volt egyetlen egy olyan hely sem, ahol egyáltalán fedelet tudtunk volna biztosítani nekik. Öm, ott tettek és ott aludtak, ahol mi, tehát ö, sátrakban. Nagyon sokat dolgoztak, és ott és úgy, ahogyan mi is tettük ezt, tehát az utcákon. Találkoztak azokkal az emberekkel, akiknek szükségük volt rá. A közösségünkben óriási szükségletek voltak arra, hogy egy kis energia, egy kis új energia, vitalitás, jókedv, mutatkozzon meg. És ezek a fiatalok erre képesek voltak azzal, hogy hajlandóak voltak eljönni hozzánk. Nagyon fontos pillanatokat éltünk meg, és nagyon különleges helyzeteket három különböző csoporttal, három különböző csapattal, és majd egy negyedik csapat is megérkezik júliusban. Eredetileg a közösség inkább olyan érdeklődéssel figyelte ezeket a fiatalokat, akik egy fehér rövidújú trikóban sétálgattak még akkor is, amikor elég hideg volt. Aztán szép lassan ezek a fiatalok beépültek a közösségünkbe, és mindenkinek, mindenki a szívébe zárta őket. A fiatalok épp úgy, mint a gyerekek vagy az idősek, és a mi ö, fogyatékos fiataljainkkal is nagyon sokat foglalkoztak, és én emlékszem is arra, hogy pontosan mik történtek ott. Én azt hiszem, hogy nagyon pozitív módon értékelhetjük az ő jelenlétüket a mi közösségünkben, a mi városunkban. Részt vettek az összes közösségi megmozdulásban. Például 2017-ben, amikor először a Szent Benedek templomba be lehetett menni, akkor egy fákjás egy fákját indítottunk útjára ide Brüsszelbe. Volt egy észlány, akit láttunk a videóban is, és hát ez volt ráadásul az olasz, illetve hogy az észt függetlenség napja. Hát egy, valameddig tartotta magát, aztán hirtelen elsírta magát, épp úgy, mint mindenki más. Arra is emlékszem, amikor a gyerekek egy olasz kártyajátékot, a briskolát kezdték el játszani az idősekkel. A mi időseink egyáltalán nem tudnak angolul, a fiatalok pedig nem tudtak olaszul, a briszkola játék szabályait nem ismerték a fiatalok, és az idősek megpróbálták ezt nekik elmagyarázni valahogy. Ez egy olyan szép pillanat volt, amire szintén emlékszem. Aztán itt voltak azok a gondolatok, amikor a gyerekekkel együtt a karácsonyfákat díszítettük, és a kerámiáinkat készítettük el, vagy amikor ezek a fiatalok részt vettek a nagypénteki felvonulásban, a körmenetben. És részt vettek abban, hogy a közösségünk visszataláljon a mindennapi élethez. Úgyhogy nagyon a szívünkbe zártuk őket, közénk valónak gondoljuk ma már őket. Köszönöm szépen. Most pedig Jacknek adnám meg a szót, aki egy önkéntes, azt mondtad, hogy először két hónapot töltöttél Norcsában, és aztán visszamentél Svédországba, és aztán megint visszatértél Norcsába, mert a hívó szóra nem tudtál nemet mondani. Mi volt az, a te szereped Norcsában önkéntesként? Az első dolog az az volt, hogy más európai fiatalokkal együtt tudtam működni. Nagyon klassz volt az, hogy ezek a fiatalok egyszerűen csak egy jobb világért dolgoztak, és azt hiszem, hogy Norcsa egy annyira jó hely, annyira emblematikus hely ilyen szempontból. Nagyon érdekes ott az energia, és ez nagyon sokat segít. Ami a mindennapi életet illeti, nagyon sok színházi eseményt szerveztünk, iskolába, az iskolákba elmentünk, nagyon fontos eseményeken tudtunk részt venni, és ez, ez nagyon klassz volt. Tehát rengeteg... Beszélsz olaszul? Un poco, egy kicsikét. Mások azt mondják, hogy nagyon jól. De mégis az idősekkel is tudtatok kommunikálni, a fiatalokkal, Szerintem a legfontosabb az az, hogy kapcsolatot építsünk. Nagyon nehéz, mert a nyelvi határ azért az ott van, de azt hiszem, hogy az akarat ennél sokkal erősebb, hogyha segíteni szeretnénk, akkor már meg is van a kapcsolat. Tehát szerinted a nyelv nem jelenthet akadályt, úgyhogy ez egy fontos üzenet azoknak is, akik azt gondolják, hogy szívesen elmennék, de hát nem értem, nem, nem beszélem a nyelvet. Igen, ez egy akadály, de azt hiszem, hogy ez egy olyan akadály, amelyen felül lehet emelkedni. Hogyan változtál meg? Hogyha megnézed azt, hogy mit változtatott rajtad ez a norcsai tapasztalat európai polgárként? Amikor 2016-ban a földrengés megtörtént, olyan volt, mintha nem is lenne igaz. Olyan messze volt, mm, igaziból nem tudtam ezzel mit kezdeni. De amikor lehetőséget kaptam arra, hogy valamit tegyek, olyan dolgokkal kapcsolatban, amelyek Európában történtek, ez nem csak önmagában egy jó cselekedet, hanem onnantól kezdve az ember jobban odafigyel arra, hogy mi történik Európa szerte. Igen, ez valóban így van, és biztos vagyok abban is, hogy ez tényleg ilyen érzéseket kelt az emberben, amikor megismeri az ottani közösséget. Joe, te pontosan tudod, hogy a szolidaritási testület mit tehet, hogyan segíthet, mi az, amit esetleg át kellene gondolni, vagy meg lehetne változtatni a működésében? Én azt hiszem, hogy a program rendkívül rugalmas, úgyhogy a befogadó szervezetek és a koordináló szervezetek szerintem megtalálják a számításukat. A projektben a legnagyobb siker az az volt, hogy tényleg ilyen háromszögben lehetett együtt dolgozni. Ha ez nem így lett volna, hogyha nem lehetett volna a polgármesterrel, illetve az önkormányzattal együtt működni, ez kicsit olyan, mint egy ilyen jó párosítás, ugye? Igen. Ahogyan elmondtam már, ezt a projektet nélkülük nem tudtuk volna megvalósítani, és szerintem ugyan ez igaz rájuk is. Ők is nehezen tudták volna ezt megvalósítani nélkülünk, ugyanakkor persze lehet szép projektekbe gondolkodni, ha nincsenek önkéntesek, akkor az mind csak gondolat marad. A legnagyobb kihívás amikor katasztrófa sújtotta területen dolgozunk, az az, hogy olyan sok minden nem lehetne dolgozni. És mi európaiként, illetve az önkéntesek inkább a szociális aspektusokkal, az emberi kapcsolatokkal tudunk foglalkozni. Ez pedig bebizonyítja az ő számukra is azt, hogy igen, Európa segít, Európa itt van, és ugyanakkor Európának is ez a másik oldalon azt mutatja, hogy hát ez történik Európában. Aztán ami az építkezéseket illeti, ugye ott van ez a hatalmas templom, ami beomlott a Hát om, omlás veszélyek vannak, és hát nagyon sok veszélyes terület van, ezekkel nem tudunk mit kezdeni. És pont ezért döntöttünk úgy, hogy inkább a szociális aspektusokkal tudunk mi foglalkozni, mert ott nem szükséges olyan speciális képzettség, mint amilyen mondjuk egy mérnök tudása. Itt inkább a szívünkről van szó, azt kell kitárjuk ezeknek az embereknek. Most visszaadnám a szót Navracsics biztosnak. Ha jól emlékszem, akkor 2017. szeptemberében Norcsában járt ön is, és akkor azt mondtad, hogy ez egy nagyon-nagyon szép példája az európai szolidaritásnak. Érdekelne az, hogy mit gondol arról, amit hallott. Igen, Georgia mondta ezt legjobban, hogy egy katasztrófa sújtotta térségben az épület helyreállítás nem olyan jellegű munka, mint a helyreállítás általában, hanem itt az emberek életét kell vissza helyezni a napi kerékvágásba, az alapfunkciókat kell helyreállítani. A szolidaritási testület hozzájárulása bár nagyszerű volt, azért szimbolikus is volt. Az embereknek jelezte, hogy a külvilág figyel rájuk, látjuk, átérezzük a problémáikat, és megyünk, hogy segítsünk, meghallgatjuk őket, megpróbálunk segíteni. És egy közösség túlélési szempontjából ez a lélektani szempont is nagyon fontos lehet. A polgármester úrtól még egyszer kérdeznék. Amikor a bizottság odalátogatott Nagyjába, hivatalból is, és aztán jöttek az önkéntesek, gondolom, hogy a lakosság érezte, hogy nincsenek egyedül, és az európai szolidaritás fogalma tartalommal telt meg. Én azt hiszem, hogy a szolidaritási testület munkáján keresztül Európa közelebb került az állampolgáraihoz. Ez egy módszer volt. Pont a fiatalokon keresztül tudtuk bizonyítani azt, hogy létezik egy olyan terület, egy olyan érvrendszer, vagy valami megfoghatatlan, amitől Európa népei egységesebbnek érezhetik magukat, és ez nem más, mint a szolidaritás maga. Nagyon-nagyon közelről éreztük Európa népeit az ő szolidaritásukat, az európai intézményeket is, akik eljöttek hozzánk, Navracsics biztos is eljött hozzánk, és az Európai Parlament elnöke, a biztos, illetve a régiók bizottságának az elnöke is ellátogattak hozzánk, de mégis ezek a fiatalok egyfajta frissességet hoztak nekünk, és ennek köszönhetően a városunk sokkal közelebbről érezte az európai intézmények segítségét. Ezen keresztül sikerült ténylegesen, szinte fizikailag érezhetően az akadályokat leküzdeni. Én nem igazán változtatnék ezen. Talán csak annyit, hogy megengedném, hogy ezek a fiatalok tovább maradhassanak a szolidaritási alapkötelékeiben, mert azt láthattam, hogy könnyes szemmel távoztak mindig a városunkból. The only one getting And please send us your reactions via Twitter. Kérem a minket online nézőket, hogy a hashtageken, a Twitter accountjai segítségével küldjék el véleményeiket, kérdéseiket, meglátásaikat. Nekünk most pedig Grabaszka asszonyhoz fordulok, aki online influencer minőségben működik Gdanskban. Nagyon sokan követik őt Facebookon és egyéb csatornákon. Ön hallott erről a történetről, helyzetről. Ez egy nagyon hát sokakat megrendítő történet, és valóban a szolidaritásról szól. Nem szeretem ezt a szót használni, de egy ilyen történet, egy ilyen esemény jól eladható online? Igen, ez nagyon meghatja az embereket. Én most is még megkönnyezem az eseményeket, ahogy újra beszélünk róla. Tehát nyilván sokakat megérintett, és az interneten, az Instagramon, a YouTube-on, a blog, blogoszférában minden az érzelmekről szól. Ha sikerül valakinek az érzelmét kiváltani, már pedig egy ilyen esemény kiváltja az érzelmeket, akkor az siker nem kellett ehhez sokat hozzátenni. Maga a projekt, az eseménye projekt jól úgy mondhatjuk, hogy eladható volt. Igen, valóban rossz szó. Ragadós volt a történet, persze, tehát sokan rácsatlakoztak. És milyen történetet írna ebből. Jack napi munkáját követné riportszerűen, vagy oda menne, ahol a fiatalok végzik a fizikai munkát. Tehát, hogyha azt akarjuk, hogy erről többen tudjanak, és többen menjenek önkéntesnek, akkor melyik aspektust érdemes bemutatni? Hát legalább két aspektust be kell mutatni, de most ugye itt elhangzott, hogy mi háromszöget alkotunk. Fontos, hogy a, a, a segítők és a segítettek szempontjából is bemutassuk a történetet. Én most visszalapoztam a Facebookon a dátumra, és utólag is gratulálni szeretnék, hogy polgármester úr és társai nagyon jól kommunikálták, hogy mi a teendő. És összehozták a rászorulókat a segítőkkel. Tehát ez nagyon jól működött médiatechnikai szempontból is, és ha bármit ajánlhatok, mint a témának a szakértője, akkor van igen, nem tudtam, hogy van YouTube-ban is már erről. Ezt javasoltam volna éppen. Igen, kicsit későn született meg, de, de igen, van YouTube, beszámolom most már. Igen, akkor akkor, akkor nem kell itt javaslatot adni. Iratkozzon föl mindenki eh, a Narcsia YouTube csatornára. Igen, tehát ezt mondtam volna, ezt mondtam volna, mert maga, amit tettetek, az önmagában nagyszerű, ezt egyszerűen csak láttatni kell. Úgyhogy innen csak azt tudom mondani, hogy fizessetek elő a csatornájukra, lájkoljátok, terjesszétek az ügyet. És mi az a, az a jó ö, történet, amivel sikerült bemutatni a projektet. Narcsában az egyik önkéntes kifejezetten ezzel foglalkozott, hogy begyűjtött valós történeteket, emberekkel elbeszélgetett, röviden bemutatott embereket, 500 karakterben, és, és fotózott, és, és találkozott a segítőkkel, az érintettekkel. Tehát az egyik önkéntes kifejezetten ezt a munkát végezte, hogy, hogy popularizálta ö, azt, ami történik. És egyébként ö, aztán kaptunk egy hosszabb időre nálunk dolgozó önkéntest is, aki meg már szakértője volt a videókészítésnek, és ő csinált erről hosszabb és jó videókat, tehát most már a weboldalunkon ö, többféle módon hozzáférhetőek ezek az események, adatok. Jack, azt mondtad nekünk, hogy sokat adtatok, de sokat is kaptatok. És hogy megváltoztatta az életeteket ez a tapasztalat. Milyen volt visszamenni Stockholmban? Mit fogsz, vagy mit csináltál utána Stockholmban? Továbbra is önkéntesként fogsz dolgozni, vagy mik a terveid? Jó a kérdés. Én biztos, hogy még akarok önkénteskedni. A saját közösségemben talán, de lehet, hogy újra Olaszországban. mert rájöttem, hogy ilyen munkára mindenhol szinte szükség van, és örömmel veszik. Úgyhogy persze lehet, hogy visszamegyek majd dolgozni is pénzért, de mindenképpen akarok még önkénteskedni. Hát nagyszerű, amit eddig is tettél. Utolsó kérdés és válasz jogán a polgármester urat szólítom. A város még nem épült újjá. Mit remél? milyen várakozásai vannak, hogy jönnek-e még újra majd Norcsába önként? Altri! Még várjuk az önkénteseket. 16 fiatal fog megérkezni júliusban. Nagyon fontos kérdéseket fogunk velük megvitatni. Nyáron a fiatalokkal, a gyerekekkel kell foglalkozniuk majd, mert jelenleg nincsenek olyan struktúráink, olyan helyek, ahol a napközis ellátásukat meg lehetne oldani. Ugye iskola nincs nyáron, és hát a családok azok pedig megpróbálják visszaépíteni a munkájukat és a házaikat. Éppen ezért nagyon nagy szükség van arra, hogy ezek a gyerekek pozitív tapasztalatokat élhessenek meg. Én azt gondolom, hogy a szolidaritási testületben dolgozó fiatalok most is rengeteget tehetnek, azért is, hogy segítsék az embereket, abban, hogy a borzalmas földrengés utáni döntésünket, hogy maradjunk a városunkban, hogy újjáépítsük a városunkat, ezt a döntést ők is megerősítik, és nagyon sokat segítenek ebben. Miattuk is tesszük ezt, és az emberek érzik, hogy nincsenek egyedül, mert nagyon távoli helyekről ból érkeztek gyermekek, és hát olyan sok szolgáltatásban segíthetnek bennünket. Egy ilyen keményen érintett városban, mint Norcsa, is sokat segíthetnek ezek az óriási szívű fiatalok, akik hozzánk ellátogattak. Ez tehát az a remény, ami tovább visz bennünket, mert azt kell, hogy mondjam, hogy ez most egy nagyon nehéz időszak számunkra. A földrengés utáni időszakban nagyon ö, érzelmes választ kaptunk rengeteg területről, és akkor be is akartuk bizonyítani azt, hogy ö, itt akarunk maradni ezen a földön. De most viszont már konkrét válaszokra van szükségünk, az újjáépítés nem jelenti azt, hogy újra vissza is lehet menni lakni a városba. Ehhez ugyanis arra van szükség, hogy ne csak az épületeket, hanem a szolgáltatásokat is meg tudjuk valósítani, hogy legyenek például angol tanfolyamok a gyerekeknek, hogy a fiatalok tudjanak játszani, az idősek számára legyen valaki olyan, akivel egyáltalán beszélhetnek. Nagyon sokszor ezek a fiatal önkéntesek segítettek bevásárolni az időseknek, és akár a mindennapi életükben is segítettek nekik, a háztartásukban is. Ezek talán egy nem földrengés a területen működőképesek, de nálunk, ahol most nem tudunk erre koncentrálni, ezeket a szolgáltatásokat nem tudjuk megvalósítani, úgyhogy mi reméljük, hogy a fiatalok itt maradnak velünk, és továbbra is segítenek bennünket. and Bosch as a very last conclusion, uh, I think the real challenge when we... És amikor kommunikálunk, akkor ugye a legnagyobb nehézség az, hogy ki kerüljünk a buborékból, mert könnyű azokkal, azokhoz beszélni, akik uh, eleve ismerek minket, vagy mink is ismerjük őket. Hogyan lehet a buborékból kitörni? Hogyan lehet elterjeszteni ismeretlenek körében egy történet? Szerintem azáltal, hogy az önkéntességet sikkesé, trendivé tesszük, mert ha divatossá válik ingyen dolgozni, valamiért ez növeli az embernek a szeretettségét, elismertségét, és így tovább, akkor e- ez egy win-win helyzet lesz, a fiataloknak nem feltétlenül csak pénzre lehet szükségük. És ha követők látják, hogy valaki ö, semmittevés helyett ö, embereken segít, a szolidaritás elvét megvalósítja, akkor ez, ez egy pozitív üzenet lehet, ami terjed Tehát mágnesként működhet az, aki pozitív példát műtet. Igen, hiszek ebben. És te már <laughs> voltál ilyen önkéntes munkán? Nem, de meghívunk akkor. Köszönöm szépen Nikola Álmánónak, Narcsia polgármesterének azt, amit elmondott Giorgio-nak, Jacknek, akik beszámoltak több mint egy éves intenzív munkájukról, és Basa Grabowskának, aki pedig hasznos tippeket adott, hogy eljöttek. Thank you very much indeed. Now. Nagyon szépen köszönjük. Ha azt gondolta bárki is, hogy a biciklizés jó az egészségnek, akkor igaza van, igaza volt, de a következő történetben azt láthatjuk, hogy a biciklizés, a bringázás révén a szolidaritás is kifejezésre juttatható. Nézzük meg ezt a kis videót. When biking meets charity, and when boldness meets volunteering, here comes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 pedaling feet, and helping hands. What a combination! Another concrete example, Commissioner. Még egy konkrét példa, biztos úr, az ön hazájából érkezik ez a példa. Magyarországon járunk Budapesten a Budapest Bike Mafiával. Nagyon tetszik ez a, az elnevezés. Tóth Ildikóval beszélgetünk mindjárt, aki a Budapest Bike Mafia szervezetet képviseli itt ma. Köszönöm, hogy itt van velünk. <laughs> Elizabeta Ruzicic, jó? Elizabeta Beta Ruzicic Horvátországból érkezett, ő is önkénteskedett, és sokat bringázott Budapesten. Azt mondta, hogy álmai városa Budapest, még a munkahelyét is hagyta, hogy a szolidaritási testülethez csatlakozzon. Ez egy nagyon érdekes történet, ezt is mindjárt meghallgathatjuk, és Robert Weiss is itt van velünk, aki egy budapesti egy budapesti menhelyen dolgozik, és itt van Paolo Rodriguez is velünk, akit Csiko Paolóként ismernek itt sokan. Ő is egy blogger és online influencer. Franciaországban végzi tevékenységét, beszélhet angolul is, franciául is akár, hiszen van tolmácsolás, és mindjárt meghallgathatjuk, hogy ő szerinte hogyan lehet ezt a fantasztikus történetet népszerűsíteni online. Ildikóval kezdjük, mert Ildikó fejéből pattant ki az ötlet, nagyon tetszik ez a bringás ötlet, és tetszik a lendület, ami megmutatkozik ebben a projektben. Hogyan ismerkedett meg a szolidaritási testülettel, és hogyan sikerült a testület a projekt megvalósításában? A programban való részvétel egészen új dolog volt a Budapest Bike Mafia szemszögéből. Nekem már tíz éves tapasztalatom volt az ifjúsági munka területén, Két évvel korábban, 2017-ben hoztam létre ezt a projektet, és 2017 oktori, októberében pályáztam is. Két hónappal később már tudtuk, hogy jóvá hagyták a projektünket. És előkészítettük a projektet a Budapest Bike Mafia csodálatos csapatával együtt. Tavaly márciusában érkezett Ronja Németországban és Ilona Finnországból, és tavaly júniusban Elizabeta is megérkezett hozzánk Horvátországból. A projekt decemberig tartott, és fantasztikus volt ez az egész elgondolás, mert a Budapest Bike Mafia nagyon sokat profitált abból, hogy ez a három lány részt vett a kezdeményezésben. A lányok saját projekteket hoztak létre, a 8 hónapos időszak alatt. És ez a projekt lehetővé tette, hogy beépítsük azt az önkéntes munkánkba is. Tudni kell, hogy a Budapest Bike Mafia önkéntes alapon működik, mindenkinek megvan a rendes munkahelye mellett, és a szabad idejében végzi az önkéntes munkát. A három lány munkája, tehát nagyon nagy segítség volt a számunkra. Ronya a British International Schoolban egy külön projektet hozott létre a gyerekekkel, ott dolgozom én is egyébként, Elizabeta, egy Menhelyen hozott létre egy projektet, ahol az ott élők rendszeresen találkozhattak vele. A hajléktalanok életét próbáltuk megkönnyíteni ezzel a projekttel, és azt beemelni valahogy egy, ezt a segítségnyújtást a nemzetközi körforgásba. Hallhattuk tehát, hogy ez ugyan nem úgy működik, mint a Tinder, de itt is embereket kell összehozni egymással. Online látta meg ezt a projekt lehetőséget Elizabeth, és rögtön tudta, hogy részt akar benne venni. Dubrovnikban dolgoztam, a horvát tengerparton, aki nem tudná, a Game of Thrones egyik forgatási színhelye, és a történetem gyakorlatilag sablonosnak is mondható, mert jó munkahelyen volt, minden rendben volt, de mégis úgy éreztem, hogy valami hiányzik. Ezért gondoltam úgy, hogy valamiféle önkéntes munkában vennék részt. Az interneten kerestem a projektek között, és rábukkantam a Budapest Bike Mafiára. És ez nagyon megragadta a figyelmemet az elnevezés miatt. Rögtön felvettem a kapcsolatot Ildivel, és miután jelentkeztem, rögtön úgy döntöttem, hogy csomagolok is, és indulok Budapestre. Amikor megérkeztem Pesten, akkor rögtön tudtam, hogy jó döntést hoztam, mert a Budapest Bike Mafia számomra valami egyedülállót képvisel, mert ott helyben tesznek a dolgok jobbításáért, megpróbálják az emberek a saját munkájukat valamilyen módon összekapcsolni az önkéntességgel, és a projekten belül is létezik sok különféle projekt is, ezt nagyon érdekesnek találtam. Valóban érdekes, mennyi ideig volt Budapesten? Hat hónapig. És olyan találkozott emberekkel, beszéltek problémáikról, és ha jól tudom, nem beszél magyarról és tudom, hogy a magyar nem könnyű nyelv, hogyan kommunikált az emberekkel. Általában olyanokkal volt velem valaki, aki angolul és magyarul is beszél. És hogyan reagáltak az emberek, hiszen gondolom, hogy meglepődtek, hogy megjelent egyszer csak egy horvát lány, aki meg akarta hallgatni őket. Igen, hát a hajléktalanoknak fenntartott menhelyen nagyon örültek nekem, próbáltak beszélni velem, volt, aki tudott, beszélt pár szót horvátul, úgyhogy ez egy szép élmény volt. Elmondta, hogy korábban egy fantasztikus munkája volt a trónok harca városában, Dubrovnikban, ott volt a tenger, és mégis valamiféle olyan munkát keresett, ami jelentőséggel bír, és ezt megtalálta Budapesten? Igen, mindenképpen megtaláltam Budapesten, amit kerestem. És hogyan sikerült ezt aztán otthon kamatoztatni? Soha nem tértem haza Horvátországba. a projekt le- lezárulta után Pest, Budapesten maradtam, aztán Litvániába mentem, aztán onnan Németországba, úgyhogy most Németországban élek. Németországon belül hol? Stuttgartban, és ott mit csinál? Jelen pillanatban az édesanyámat látogatom meg ott, és jelentkeztem az Amsterdami Egyetemre. Úgyhogy Budapest úgy tűnik egy hosszú-hosszú utazás első állomása volt, reméljük folytatódik ez az utazás. Roberthez fordulok most aki Budapesten egy menhelyjel foglalkozik, illetve szükséget szenvedő embereken, hajléktalanokon. Hogyan sikerült az önkénteseknek a Menhely hétköznapi életében részt venniük? Néhány előkészítő lépést kellett tennünk, mert még én és a kollégáim sem tudtuk pontosan, hogy hogyan alakul majd ez az egész. A legtöbb ember például fél, amikor oda megérkezett, de Elizabetta jött, látott, győzött, mindenkit lenyűgözött, engem is, a kollégákat is, és a menhelyen lakókat is. Nagyon szoros kapcsolatot létesített az ott élőkkel, nap mint nap jelen volt, és ez nagyon gyorsan kamatozott is, napokon, heteken belül eredményes volt. Mert hogyha valaki egy hajléktalan emberhez odafordul, odafigyel rá, akkor pillanatok alatt létrejöhet a kapcsolat, és Elizabeta ebben nagyon ügyes volt. Nagyon örültünk neki a menhelyen. Voltak nagyon jó ötletei, nagyon jó kérdéseket is feltett, és úgy gondolom nagyon fontos volt a visszacsatolás, a visszajelzés a részéről, erre nagy szükségünk volt. Igen, ő egy külsős volt, szó szerint miféle feedbacket, miféle visszajelzést adott. Két éve dolgozom a menhelyen, és ő nagyon friss benyomásokkal rendelkezett arról, hogy hogyan kellene a munkánkat átalakítani, rámutatott arra, hogy mennyire fontos elbeszélgetni az ott élőkkel, mert ő azt mondta, hogy neki minden egyes pillanat, amit ott töltött, fontos volt és jelentőségteljes volt. Mi nap mint nap papírmunkát végzünk, és megmutatta számunkra Elizabeth, hogy tulajdonképpen az ember kell, hogy a munkán középpontjában álljon. Persze mindig hasznos a külső visszajelzés. Elizabetától szeretném megkérdezni, hogy ez a tapasztalat rádöbbentette arra, hogy mindannyian európaiak vagyunk, mindannyian európai polgárok vagyunk, és a nyelvek és az országhatárok, illetve a nyelvi korlátok és az országhatárok nem igazán fontosak, hogyha valaki segíteni akar, szívvel, lélekkel akar segíteni, akkor ez nem jelenthet akadályt. Mindenképpen ez volt a tapasztalatom, és nagyon félelmetes megtenni ezt a lépést. Miért félelmetes? Azért, mert a legtöbb fiatal esetében azt látom, hogy szeretnék megtenni ezt a lépést, de nincs bátorságuk hozzá, de mindenképpen próbálják meg, mert amint az ember megérkezik egy másik or- országba, rögtön láthatja, hogy rengeteg a lehetőség, rengeteg ajtó kinyílik. Én is itt vagyok ma, nézzenek rám, nyolc hónappal ezelőtt nem gondoltam volna, hogy itt leszek, de most itt vagyok. Maybe the reaction of your... És a családod mit szólt meg a barátaid, amikor otthagytad a munkádat és elmentél európai önkéntesnek? Mert tudták, hogy ilyen vagyok, úgyhogy már hozzászoktak, mind, mindig megyek valahova, de megértették, hogy milyennek a motivációja? Nem, nem igazán. Nehéz a családomnak elmagyarázni, hogy hogy élek. De lassacskán már közelítenek a vélemények. Reméljük, hogy majd ők is meglátják ebben a szépet. Elizabeth, a... most mi a helyzet? Több vagy kevesebb az önkéntes? Új projektet készítek elő, októberben fogunk ajánlatot tenni, benyújtani a kérésünket. Innovatív projektben gondolkodom. Őszintén szólva, ez az első projektünk volt, és és mivel mindannyian önkéntesek voltunk, nem volt minden pillanata könnyű, de egy ilyen kiváló csapat nélkül nem is működött volna. Lehetetlen lett volna kilenc hónapig kitartani. De folytatni fogjuk ezt a munkát, és az új projektet is, mert bőven van szükség mindenre a tevékenységre, mint pedig arra, hogy a fiatalok megmozduljanak. Nem akarok én részleteket megtudni, csak általában kérdezem, hogy mennyire könnyű vagy nehéz a szolidaritási alapal kapcsolatba lépni. Nem, nem bonyolult. Nem. Nagyon egyszerű. Tényleg. És a résztvevők mit mondanak erről? Mennyire sok papírmunkával jár nem bonyolult, mert ott is támogatást kap az ember, ahonnan elmegy, és ott is, ahova érkezik. Mindig tátkarokkal fogadják az önkénteseket? Igen. Igen, mi bármikor tudunk fogadni még önkénteseket. Van sok adomány, tehát tudjuk az adományokból ezt a fajta munkát támogatni. Ahogy Elizabeth is elmondta, mi is nagyon örültünk ennek, és, és a lakosok is feldobódtak az otthonok lakosai, tehát mindenkinek jó volt. Határok, nyelvek, egyesülve a sokféleségben, azt hiszem ez Európának a mottoja, talán itt is elmondható. Biztos úr, Hallotta most a reflexiókat. Ön ismerte a Budapest Mafiát? Igen, hallottam róluk, de nem találkoztam még korábban velük. Most először találkozunk. De hát ez is az európai integráció szellemiségéhez tartozik. De küldetés azért is fontos, mert a közép-európai országokban, vagy még keletebbre, még mindig alacsony az önkénteseknek az aránya. Ez a kezdeményezés egy kicsit felébresztette a civil szellemet sokakban, közép-kelet-európában is, és nagyszerű, amit Ildikó csinált, és ez az együttműködési forma. Ez sokaknak új, és ráadásul, hogy ilyen nemzetközi volt, hogy a horvát-magyar barátság jegyében zajlott, ami ugye 800 éves múltra tekint vissza, és fontos és jó, hogy volt benne innovatív elem. Tehát tudjuk, hogy a szociális szolgáltatások hogy működnek, működnek, de hát ez egy fogas, vagy mókuskerék. Tehát a hagyományos betegápolás, idős ápolás többnyire ugye egy nehéz, nehézkes munka, és akkor valaki itt bejön új ötletekkel és új módszerekkel, ez már önmagáért megérte. Van egy twitteres kérdezünk, hogyan segíti az önkéntes alap a partnerséget az országok között? Vannak így meghirdetett programok? Igen. Ugye bárki bárhol csatlakozhat a szolidaritási testülethez. Törökországból 16 ezeren jelentkeztek. De Izlandról is, Norvégiából is, ezek a az Európán kívüli országok, Macedóniából is jöttek önkéntesek, tehát, sőt Liechtensteinből is, tehát nem csak az EU-n belül támogatja az együttműködést, akkor akár még egy izlandi önkéntes is befuthat Budapesten. Mi csak örülünk neki, Szeretnénk minél multikultúrban működtetni a projektjeinket. Igen, minél sokrétűbb, annál jobb. Finn, német és horvát önkénteseink voltak. Mindez Közép-Európában. Jól működött tehát a dolog kémiája. Most akkor szólaltassuk meg az online influencerünket. Te tegnap találkoztál a beszélgető partnereinkkel, és azóta gondolkodhattál azon, hogy ezeket a projekteket hogyan lehet jól el, bemutatni. Nagyszerűek ezek a projektek, sok embert vonzanak, van mire építeni a média megjelenés, mert van mélysége a projektnek. De manapság ugye ez önmagában még mindig nem működik, mindent el kell adni, mindennek adni kell publicitást, imidzset kell alakítani, brandet kell építeni. És hiába jó valami, jónak is kell látszania. Erre való a szociális média. A szociális média alatt elsősorban mit értesz? Instagramot, igen. Nos, mi a ötleted, recepted, hogyan lehetne most konkrétan ezt, ezeket a projekteket sokakkal megismertetni? tegnap már beszéltünk erről kicsit, még mindig felszínes lesz ez az első megközelítés, amit mondok. Hát sztorit kell írni az Instagramon, Instagramon feedeket kell elindítani, en kell felépíteni minden ilyen projektet, fiatalok által megfogható módon. Ha én lennék a kommunikációs menedzseretek, akkor Budapesten telepítenék egy influencert, egy, egy szakértőt, aki a saját hálózatát mozgósítaná. Szomorú dolog ez. Az influencerek üresek, a tartalmakat keresik. Tehát mi a keretet adjuk, és szükségünk van a tartalmakra. És minél mélyebb egy projekt, persze annál könnyebb a mi dolgunk is. Tehát, hogyha valaminek van saját értelme, akkor az könnyebb eladni. Mit csinál egy influencer? Hát ö, ö, felépítik egy történetet, hogy kapsz egy bicajt, mehetsz vele körbe. és saját tapasztalatot szerethetsz, szerethetsz, és akkor ez trendivé válik, és ennek hatása van aztán. Tehát az influencer az nem ö, csak megfigyeli, hogy mi történik, hanem részt vesz, ugye? Tehát igen, ha én mennék az, akkor oda mennék, együtt élnék a projekttel, mert belülről kell értenünk, hogy mi történik, hogy ki kell találkozunk, hogy mik. Ugye azért nagyon átlátszó, hogyha, hogyha valami egy, egy, egy csinál történet. Tehát egy jó influencer átéli, amiről tudósítani akar, és a részleteket megfigyeli. És saját magában is tudatosságot épít, és hozzáköti az tapasztalatait, amit ott szerez, fogalmakhoz, elvekhez, rápakolja őket ezekre a hordozó anyagokra. A Facebook például kihasználja ma a Facebookot én nem használok Facebookot, az, az öregeknek való. Nem. Jó, bocsánat, nem akarok itt senkit sem megbántani, de ez így van. Ma már már az Instagram is lassan elavultá válik, tehát olyan gyorsan változik a világ, hogy állandóan újra kell teremteni magunkat. minden, nem csak én vagyok az influencer, minden énekes, közszereplő, színész, stb. Akkor most már ki sem merem mondani, hogy hogyan promováljatok magatokat. Facebookon és Instagramon. És főleg helyi emberek követik ezt, vagy Magyarországon kívül is követik. A homepage-ünk angol nyelven is megvan, és én vagyok, ha úgy tetszik, a nemzetközi is, tehát gyakorlatilag én naponta két-öt e-mailt, üzenetet kapok külföldről, tehát, és dolgozom is azon, hogy ne csak a magyarok lássák és nézzék az oldalunkat. Jók ezek a pólók is. Meg lehet őket venni online, és ezzel támogatni lehet a projektet? Igen. Igen, sokféle t árulunk. Mit szeretnétek, mi a következő öt év terve a bike mafiából, mi lesz a következő évek során, és mi, miben segíthetnek az önkéntesek, mivel most már sokat megtanultam az önkéntes testületről, most már tudom, hogy hogy érdemes pályázni, és biztos vagyok abban, hogy hogy, hogy kell pályázni szeretnénk befogadni önkénteseket, aki nem tudná a hosted volunteer és a quality labor, ugye ez olyan fogalmak, hogy ez biztonságot ad mindenkinek. Jelenleg még csak három önkéntesetek volt, szeretnénk igen tízre felvinni ezt a számot. 13 alprojektünk van, és tényleg több emberre lenne szükség hogy mind a, mindegyiket jól tudjuk működtetni. És Elizabeth akkor most Stuttgartban van, mit, mi a közeljövő terve? Ezt a tapasztalatot hogy fogod felhasználni később? Én továbbra is szociális területen akarok működni, Amsterdamban pedig európai ismereteket fogok tanulni. Nekem ez a tervem. Akarsz esetleg egy civil szervezetet alapítani? Igen, nagyon is el tudom képzelni, de nem holnap, és nem Horvátországban. Bárhol máshol. Valahol a világban. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy beszámolt a tapasztalatairól. Ildikónak, Robertnek, Elizabethának és Paulónak a jó beszélgetést. Nagyon inspiráló volt ez a beszélgetés. Remélem, hogy egyre kevesebb szükség lesz az ilyen jellegű szociális munkára, mert az emberek már egyre kevesebb számban élnek majd az utcán, de amíg van ilyen, addig rátok is szükség van. Nagyon. Köszönjük szépen. Találkozunk 30 ifjúsági centrumban, az Ivatar utcában. Beszélünk. Ti? Nem Well, thank you very much. Köszönjük szépen mindenkinek a idejét, figyelmét. Nagyon inspiráló volt ezeket a példákat meghallgatni, de azt gondolom, hogy még nagyon sok ilyen jó projekt van, 15 ezeren vesznek részt valamilyen projektben valahol Európában. Ahogyan a biztos is elmondta, ez a projekt nagyon erőteljes, és egy Erasmushoz hasonló ikonikus projekté válhat. Úgyhogy köszönjük szépen a biztosnak, hogy ezt a mai eseményt meg tudtuk szervezni, és hogy ezen keresztül is ebben a háromszögben gondolkozhatunk, mert ez nagyon különlegessé teszi az egész helyzetet. Lenne itt még egy fotónk, hogy emlékbe ez megmaradjon, úgyhogy kérem, hogy megint mindenki egy kicsit középre mozduljon el. Még egyszer köszönöm szépen mindenkinek a munkáját, az idejét.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 free. Okay, so everyone, the idea is to move slightly towards the center of... Kérem, hogy mindenki itt a terem közepe felé üljön. Egy kicsit ide középre kérünk mindenkit, hogy mindenki szerepelhessen a fényképen. Yeah, I would actually... Igen, szeretném kérni, hogy akik felszólaltak, azok jöjjenek előre, talán ne ugorjanak, körbe is lehet menni.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 Nézzük meg, hogy mindenki befére a képre. Olyan, mint hogyha eltört volna a szolidaritási testület. Aha. Yes. Cheese. Cheese. <laughs> Three, two, one. Yeah. <laughs> hey, woo! Cheese.